és biztosíthatom önöket a felől, hogy a javaslataikat figyelembe fogjuk venni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, biztos asszony. A vita lezárásaképpen állásfoglalás tervezet születik, szerdán lesz a szavazás. Köszönöm szépen, ezzel ezt a vitát lezárom, és akkor rátérünk az egyperces felszólalásokra. Elsőként Patran nevez asszony kap ismét szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Februárban 50 gazdaságot sújtott egy tornádó, több milliós kárt okozva pár perc alatt gyakorlatilag teljesen letarolta a földet a tornádó, a farmereknek újra kell terep, telepíteni mindent. Tehát tavaly február volt ez, és azóta még egy vihar 4 milliós kárt okozott ugyanebben a térségben, és egyelőre semmiféle kártérítést vagy orvoslást nem nyert ez az ügy. Ez a helyi gazdaságot igen súlyosan érintette. 2000 gazdálkodót érintett, 5000 polgárt, illetve közvetve közvetlenül 10.000 munkahelyet. Látható tehát ebből is, hogy mennyire sérülékenyek az ilyen területek megfelelő biztosítás nélkül. És mindezt figyelembe véve nagyon fontos lenne, ha az EU valami fajta minimális biztosítást garantálna a mezőgazdasági gazdálkodók számára egy bizonyos küszöb alatt, ami alatt nem férhetnek hozzá a szolidaritási alaphoz. Itt különösen olyan régiókra gondolok, ahol a természeti katasztrófák igen gyakoriak. Köszönöm szépen, Patron Nevez asszony. Szeretném elmondani, hogy amikor felszólal, túllépi az időt, és nagyon gyorsan beszél, megnehezíti a tolmácsok dolgát. Esetleg sűrítse egy kicsit a mondani valóját. Köszönöm szépen. A következő felszólalunk. Smokovászony. On transfer of finances to transport. A közösségi forrás átcsoportosításokról. Átadom a szót önnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Múlt héten Jan Figel korábbi EU biztos, illetve miniszterelnök helyette Szlovákiában jelenleg Brüsszelben tárgyalásokat folytatott a közlekedésről, információs társadalomról, illetve a társadalmi befogadásról többek között. 350 millió euró átcsoportosítását igyekezett leegyeztetni a közlekedés területére. Fontos az autópályaépítés, de az EU 2020-as stratégia megszületett, és a válság idején fontos azt látnunk, hogy le kell bontanunk az akadályokat a fejlődés útjában. Biztosítani kell a munkahelyek teremtését, a növekedést, nyilván az oktatásra, illetve a kutatás fejlesztésre is kihat ez, és ezeket kell kiemelten kezelni a gazdaságainkban. Egyetértek azokkal a szlovák pedagógusokkal, szakértőkkel, állampolgárokkal, akik nem értenek egyet a forrását csoportosítással, mert a munkahelyeket, az oktatást, a kutatás fejlesztést szeretnék biztosítani. 350 millió euró rengeteg pénz. A közlekedésben viszont összesen 11 kilométer autópályát lehet belőle építeni. Elnök Brussels úr következik. Dear colleagues, Kedves kollégák, legutóbb a katalán köztévét lezárták a regionális valenci, valenciai kormány hat, utasítására. A nyelvi sokrétűség így megszűnik, a, pedig ez része a spanyol alkotmánynak. A katalán tévé megszüntetése nyílt támadás a kulturális testvériség ellen, amelyben összefogta a katalánokat és valenciaiakat. Több milliós szankciókat róttak a 20 évvel ezelőtt megalakult televíziós társaság ellen, most arra kényszerültek, hogy lezár, és arra kényszerítették, hogy zárják le a televíziós állomást. A katalán televízió kérdését a spanyol parlament elé és vitték 650 ezer állampolgár aláírásával. A spanyol kormánynak figyelembe kellett volna ezt a problémát vennie, de eddig semmit nem tettek. Köszönöm szépen. Tremopolosz úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, az Európai Bizottság és a támogatási mechanizmus a közelmúltban bejelentette, hogy jelentős összeggel kell, hogy a görög kormány 2015-ig az állami tulajdon értékesítésével járuljon hozzá az adósságok törlesztéséhez. Az egész kérdés, meg kell, hogy mondjam, a görög gazdaság szempontjából azt jelenti, hogy az állami tulajdont egyszerűen kiárusítják, de nem minden állami tulajdon ugyanolyan állami tulajdon Görögországban. Ide tartoznak például olyan épületek, amelyeknek ugyan nincsen közfunkciója, de van olyan terület is, amelyet például a környezeti célokra hasznosítanak. Az aténi repülőtér például ilyen. Nagyon kevés park van ezen kívül Aténban, nagyon az, alacsony az egyfőre eső park négyzetméter arány. Éppen ezért nagyon fontos lenne, hogy a környezeti helyzetet is védjük a változások során. Az ilyen változások során az ifjúságnak kell különböző áldozatot hozni. Ez az az időszak, amikor a fenntartható fejlődés gondolatát alássuk. Köszönöm szépen. Migelszki úr kap most szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Nagyon sajnálatos, hogy meg Milenszkat úr kiment a teremből, ugyanis szerettem volna felé intézni egy megjegyzést. Tudom, hogy őt az emberi jogok különösen érdeklik. Mint ahogy tudják, hölgyeim és uraim, december 19-én a belorusz választások során többeket el, letartóztattak. Lukasenka úr parancsára például az egyik eh, elfogadtat januárban ugyan eh, szabadon bocsátották, de komoly kínzásoknak vetették alá. Ezt most nem kívánom ecsetelni, mert eh, igen, borzalmas. Macmillan Scott alelnök úr figyelmét szeretném felhívni, hogy egyértelműen és hangosan fel kell lépnünk az ilyen gyakorlatokkal szemben. Köszönöm szépen, Migelszki úr. Meg Milenszkat úr egyébként hallgatta a hozzászólását. Nagyon érdekel mindannyiunkat az emberi jogok ügye, és amikor kínzásról beszélünk, én biztosíthatom önt a felől, hogy itt nagyon, én magam is elszenvedtem ilyesmit, és nagyon nagy érdeklődéssel hallgatjuk, amit meg Millen Scott úr ezzel kapcsolatosan mond. Portos úr következik. Köszönöm, elnök úr. Az év elején, hogyha egy szép éneket hallhattunk volna, illetve ma e, este arról volt szó, hogy e, a jövő annyira szép lesz, mint hogyha valami himnuszt énekelnének nekünk. A Facebookon e, tiltakozásokat szenveznek, és a munkanélkülieket segítik, a, a rabszolgaság ellen tüntetnek, a tisztességtelen szerződések ellen, a bizonytalan helyzetű munkavégzés ellen tiltakoznak. Más szóval Fontos, hogy az emberek tanuljanak a hazámban. Tanulnak, dolgoznak, és 300 eurót keresnek havonta. Az internetet is sokat használják. És ez nagyon helyes, jó dolog, hogy az emberek nem hallgatnak ezekről a problémákról elege lett ennek a generációnak a problémákból. Szalavrákász úr következik. Libiáról szeretnék hozzászólni. Libiában Tunézia és Egyiptom után véresebb eh, fordulatot vettek az események durvább az elnyomás, a fellázatok a despoták ellen, és a rezsim sok-sok évig elszabotálta a fejlesztést, a társadalom számára komoly problémákat teremtett. Fontos, hogy Európa segítsen Líbiában sok francia, illetve brit és egyéb európai cég működik, és Líbia egyébként Afrika harmadik legnagyobb olajkitermelője. Látjuk az olajárakon, hogy a piac valóban zavaros időket él ennek eredményeképpen át. Az égbe szöktek az olajárak. Aztán bevándorlók is érkeznek, nem csak Líbiából, Észak-Afrika egészéből. Másodszorban pedig a költségvetés amely szétesőben van a gazdasági válság miatt. Fontos, hogy újra megfelelő keretek közé kerüljön, és hogy ne veszítsük szem elől az európai célokat. Munkahelyeket kell teremteni, jövő lehetőségét kell biztosítani a fiataloknak. Az arab világban is azért lázadtak fel, mert nem volt jövőjük. Vigyázzunk, hogy itt ne legyen ez. Vadim Tudor. Doamnelor și domnilor, zilele acestea... Hölgyeim és uraim! Néhány nappal ezelőtt Romániában a kormánypárt határozata értelmében kóborkutyák elaltatásáról határozott. Romániában a Demokrata Liberális Párt akarta ezt, Jézus Krisztus szerette az állatokat, kegyelmet, kegyeletet, és nem áldozatokat akar. Minden kutya tulajdonos kollégához szólok, és azokhoz is, akik elhagyták kutyáikat. Románia a sötét középkorba, a barbarizmusba tér vissza. A jelenlegi rendszer most a kutyák eutanáziáját rendelt el, és holnap az emberekét fogja. Ez persze jó üzlet a maffiának, és nem szabad, hogy Románia Európa Ugandájává és a mi elnökünk Európa Idi Aminjává váljuk. Gyilkosság ez olyan, amit a történelem soha nem oldott meg. Köszönöm szépen, kedves kollega. A következőkben pedig Teokárosznak adom meg a szót. Köszönöm szépen. A közelmúltban olyan események tanúi voltunk Észak-Afrikában, amelyek teljesen szörnyűek, és ugyanakkor nem feledkezhetünk meg, hogy Ciprus megszállt részén mi történik a török cipriótákkal úgy érzik, hogy az ő hangjukat senki nem hallgatja meg. A török megszállás gazdasági igazságtalanságot is eredményezett a telepesek körében. Egyre inkább kiszorítják a honos lakosokat, az iszlámot, hirdetik, és Erdogan úr tanítványaiként jelenek meg. Ők a túlélésért küzdenek. Nemet mondtak az Aman féle tervre. Szerintem oda kell figyelnünk, meg kell hallgatnunk, hogy mi történik a török ciprióták sorsával. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Nem látom eh, Jan Nyelc urat a teremben, tehát Perilló úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A kék tonhal halászatával kapcsolatosan szeretnék szólni a földközi tengeren, ugyanis ez óriási válságot eredményezett a térségben. Az olasz kormány csak hivatásos hajóknak ad kvótát, tehát horgászhajóknak nem. Eléggé különleges helyzet alakult ki, ugyanis mindez azokat a halászokat, kishalászokat sújtja leginkább, akik már eddig is a gazdasági válság következményeit leginkább elszenvedték. Biztos asszony, Tamarakis asszony itt van a körünkben, és remélem, hogy a halászati tevékenység 2011-ben ismét megindulhat, különösen azonok, azokon a területeken, Kalabriában, amelyeket a leginkább érintette ez az intézkedés. Köszönöm. Alfano. Alfano asszony, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ami a közel-keleten történt, talán az európai intézmények értik a helyzetet. Minden esetre az alapvető emberi jogok sérültek, és ezt nem lehet tagadni. Olaszországban a többségi kormány szégyenletes döntéseket hoz, Berlusconit megóvják a bírósági tárgyalástól, nagyon súlyos bűncselekmények nyomják a lelkét, többek között a prostitúció igénybevétele el kell dönteni, hogy melyik bíróságra kerüljön Berlusconi. Szerintem nem szabad eltekintenünk attól, hogy aláássa az olasz demokrácia hitelét Berlusconi. Az olasz nép egyértelmű jelzést adott az Európai Parlamentnek. Érdekes egybeesés, hogy Berlusconi a jogrend ellen támadott, és Strasbourgban egy miniszter itt tervekről beszélt, és nem talált lehetőséget arra, hogy az Európai Parlamenttel egyeztessen ebben az ügyben. A kényelmetlen kérdéseket is meg kell hallanunk az olasz nép részéről. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Egy kicsit gyorsan beszélt a felszólalásában, megnehezítette a tolmácsoknak a dolgát. Az elnök elnézést kér. A ezért de nem akartam leállítani a felszólalást, mert akkor az kizökkentette volna a dolgok menetét. Csak köszönöm előre is, hogyha a tolmácsokat figyelembe veszik. Vlaszák úr. Vážený pane předsedající, dámy a... Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim. Szeretném önöket emlékeztetni az Európai Bíróság C 236-os határozatára, amely múlt héten született, és jövő év decemberétől megtiltották a biztosítások területén a férfiak és a nők közötti különbségtételt. Ez túl messze megy, károsan hat a biztosítási területre is, és illogikus. Szinte olyan ez, mint hogyha a biztosító társaságoknak megtiltanák, hogy tekintetbe vegyék azt, hogy például egy adott vezető milyen gyakran okoz balesetet, vagy hogy mondjuk az árvíz elleni biztosításnál legyen mindegy, hogy ártérben vagy pedig domtetőn van az adott ház, amit biztosítanak, vagy mondjuk az életbiztosításoknál, hogy a halálozás esélye a férfiak és a nők között eltér. A férfiak Csehországban 73 évig élnek várhatóan, és a nők viszont 80 éves korig, és a biztosítás matematikát is megcsúfolja ez az állásfoglalás hogyha megtiltják a biztosítás szempontjából a férfiak, nők közötti különbségek figyelembevételét. Ferreira úr kapszott. Köszönöm szépen. Nos, a megszorító intézkedések negatív hatásai egyre nagyobbak. A nagy cégek azonban a, még mégis óriási nyereségekkel dolgoznak, és a nemzeti forrásokat merítik ki. Az államadóságok egyre nőnek Portugáliában. Felmerül a kérdés, hogy meddig fogják még feszíteni a húrt az urak Brüsszelben, meddig mennek el a versenyképességi paktummal, meddig támadják a béreket, a szociális jogokat, a nyugdíjkorhatárt, meddig lépnek fel még az emberek érdeke ellen. A munkavállalók harca folytatódik és erősödik Európában annak érdekében, hogy ne lépjünk vissza a civilizációban, mert van egy másik út, és szükség van rá is rá. Azt szeretnénk, hogyha az embereket bátorítanánk, hiszen számos akcióban, harcban, sztrájkban 19-én tüntetéssel léptek fel ezek ellen Portugáliában. Köszönöm, Vertmán asszony a következő. Mr. President, dear Elnök úr, kedves kollégák! A ciprióták észak, a török hadsereg által megszállt részeken elviselhetetlen életkörülmények között élnek, folyamatosan megsértik az emberi jogokat. Törökország Ciprusnak ezen részére transferál, áthoz lakosságot, és ezért egy jelentős demográfiai váltás megy végbe. A török ciprióták már idegenek szülőföldjükön megváltozott sok minden. Az elmúlt héten például a a török cipriótákat megalázták szóban és Törökország, Ciprus északi részén egy guvernőrt nevez, nevezett ki, egy kormányzót. Azt kérem tehát, elnök úr, hogy tegyen lépéseket, mielőtt ezt az európai területet elfoglalja Törökország, elveszítjük, és tisztázza, hogy a KTOS főtitkára pedig biztonságban élhessen szülőföldjén. Vertman kollégának köszönöm szépen a hozzászólását valóban kérését Buzek, eh, Buzek elnök úrnak továbbítjuk. Komacák az úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Néhány órával ezelőtt a Moody's ismét eh, leértékelte a görög gazdaságot. Az ellenzéki párt részéről mi igen, súlyos kritikával illetük a kormányt, ugyanakkor viszont ez a leértékelés most illogikusnak tűnik. Egy nappal előzte meg azt a nagyon fontos időpontot, ami Görögország számára nagyon fontos, március 11-12-én az európai csúcs igen súlyos döntéseket fog meghozni. Nem csak Görögországot sújtják, az ilyen leértékelések a hitelminősítők részéről. És ez is rámutat arra, hogy a dolgok valahogy nem stimmelnek. Néhány percben szeretnék majd a csúcs találkozó kapcsán magam is szólni, ugyanis az EU, ha itt elmulaszt megfelelő lépéseket tenni, akkor ez igen súlyos következményekkel jár. Nem engedhetjük meg, hogy tovább vesztegessük az időt. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Guan and mi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A strukturális alapok kapcsán egy civil szervezettől azt hallottam, hogy Romániában igen rosszul kezelik ezeket az alapokat, különösen ami az emberi, a humán erőforrásokkal kapcsolatos programot illeti. A pénzminiszter miniszter ugyan kötelezettséget vállalt arra, hogy a felhasználást javítani fogja, de sajnos eddig eredménytelenül. A strukturális alapok kezelése nem a kedvezményezettek javát szolgálja, sőt, inkább akadályokat gördít az útjukba, késedelmesek a kifizetések, nem átlátható a források kiutalása, a kliensi rendszer működik, tehát mindenféleképpen erősíteni kéne az ilyen alapokat kezelő hatóságok ellenőrzését, és csak megfelelő fellépéssel lehet megakadályozni a visszaéléseket, amelyekre minden szinten látunk példákat. Köszönöm. Kolléga, ahora tiene la palabra el señor Gallagher. Köszönöm szépen, kolléga. Gallagher úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Írországban nagy szerepe volt a meg, ö, megbékélés, illetve a gazdasági fejlődés szempontjából a Nemzetközi Valuta Alapnak, és a kezdetektől 838 millió dollárt folyósított. Most múlt héten pedig több mint 8 millió euróval támogat bennünket az oktatás területén többek között. Az USA nemrég megkurtította a tengeren túli támogatásoknak az összegét, és a hivatalba lépő eh, miniszter Szent Patrik eh, napját remélem, hogy megünnepli majd méltó módon. Ami pedig a programnak a kiterjesztését illeti, az ír, illetve a brit kormány számít az USA támogatására, és nem szabad akadályozni ennek a lehetőségét. Fontos, hogy a továbbiakban is célzott módon igénybe vehető legyen. Köszönöm szépen, kolléga. Csernecki úr következik. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Vasárnap Litvániában választások voltak. A lengyel kisebbséget képviselő párt jól teljesített. Annak ellenére, hogy diszkriminatív a választási rendszer Litvániában, és sajnos az 50 éve a szovjet hatóságok által megszállt terület azóta sem került vissza a jogos gazdáihoz. Aztán a lengyel oktatási lehetőségek is korlátozottan vehetők csak igénybe. A családneveket szándékosan átírják, nem lehet a lengyel helyesírás szerinti betűket alkalmazni tiltják a kétnyelvű utcatáblákat, illetve település táblákat. Annak ellenére, hogy az Európa Tanács erre vonatkozó ajánlást adott. Elnök, Willy Meyer következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Demenaki asszony, szeretem volna elmondani, hogy frakcióm ellenzi azt az állásfoglalást, melyel a jelenlegi határozatot a tanács egy éve megkívánja hosszabbítani Marokkóval. Nem tölt el minket megelégedettséggel ez a döntés, mert továbbra is a Szahara régió nem autonóm, nem független vizeírvere is vonatkozik. A Szahara az egy azon kevés része amelyet most dekolonizálnak, és ENSZ hatóság alá kerül. Ezek nem marokkói vizek, és ezért eh, nem lenne szabad, hogy a nyugat-szaharai eh, parti területeket a nemzetközi megállapodásba bevegye. Erre vonatkozóan van már, megjegyzem, nemzetközi eh, bírósági határozat is. Ez nem Marokkó része, nem a szuverén marokkói területek része. fenntartásainknak hangot adtunk, pontosan azért, mert a korábbi halászati megállapodás nem húzódott le a szaharai térségig, illetve az ottani lakosságig, nem látták azok az előnyét, és ellenezők ezért ezt a megállapodást. Tunézia, Líbia miatt is úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy óvatosak legyünk, és Európának igenis a nemzetközi jog betartásával szigorúbbnak kell lennie. Köszönöm szépen, Tesero kollega a következő. Köszönöm szépen én is, elnök úr. biztos asszony, az Európai Parlamentnek állást kell majd foglalnia a porcáid és az Európai Unió periférikus régióival való szolidaritásra vonatkozó állásfoglalásról be kell venni az új jogi valóságot a Lisszaboni szerződés alapján, de a végrehajtást is rugalmasabbá kell tenni a távoli területek számára. Éppen ezért fontos, hogy már most a megújított rendszert érvényesítsük, pontosan azért, mert a, a léptékük ezt írja, ezt kívánja meg Madeirára gondoljunk például. Itt az export és import korlátokat amely a feldolgozott termékekre vonatkozik, meg kell szüntetni. Ez rendkívüli mértékben korlátozza a mezőgazdaságot, elsősorban a banántermesztések gondolok, harmadáramok javára. A tejtermelés is veszélybe került. Nagyon fontos lenne az európai régiók harmonikus fejlesztése, a Poseidon ternek ehhez kellene hozzájárulnia. Köszönöm szépen, most pedig Bárten úr kapja meg a szót. Én most szeretném elmondani, hogy az európai elfogadási parancs hogyan fejlődött olyan emberekkel szemben is alkalmazzák, akikkel szemben nincs megfelelő hiteles bizonyíték. Nem lehet megakadályozni az igazságtalan kitoloncolást. Az egyik választó kerületemben élő férfit Spanyolországba tolontolták, Nem egy bűncselekmény miatt, hanem egy olyan nyomozás miatt, amelyben, amelyet állítólag elkövethet a jövőben. 20 éve él Londonban, és most széteső félben van az élete, ugyanis egy olyan bűncselekményben nyomoznak, amit el sem követett. Én természetesen örömmel eljutatom önökhöz az ügy összes részletét. Itt csak arra szeretnék rávilágítani, hogy az európai elfogadási parancs szellemében milyen igazságtalanságokra kerül sor, elnök. Köszönöm, Kukán úr kap most szót. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Uniónak nagyon erőteljesen fel kell lépnie Fehér Oroszország kapcsán. Nem megengedhető egy olyan rendszer, ahol embereket politikai okokból tartanak fogva, ahol nem érvényesül a sajtószabadság. Lukasenkónak nem lehet korlátlan hatalma. Az EU-nak fel kell lépni, és segíteni kell, hogy az ország kijusson ebből az autoriter rendszerből. A korábbi kommunista országok átéltek hasonló rendszereket, mint a Fehér Oroszországi. Éppen ezért az elvek és az értékek alapján kell fellépnünk. Az EU-nak tennie kell valamit a választások során visszaélőkkel szemben, és szorosabbra kell fűzni a kapcsolatot azokkal, akik hasonló értékeket vallanak. A jelenlegi helyzettel mindenféleképpen foglalkozni kell, mégpedig azzal, hogy egy ilyen országnak nem lehet jövője. Le Grip. Le Grip asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, biztos asszony. A konvergencia paktumra, illetve versenyképességi paktumra vonatkozóan szeretnék valamit mondani. Március 11-én az euróövezet tanácskozást tart, és a konvergencia és versenyképességi paktum szerintem jó elképzelés, támogatandó. Gondoljunk csak bele, hogy a versenyképesség úgy gondolom, hogy teljesen egyértelműen a jelenlegi verzióban, ami a, a szövegtervezet jelenlegi állapotára vonatkozik. Úgy gondolom, hogy jól alakul ez a szöveg, és arról szól, hogy a monetáris uniót megerősítsük, mert ez egy fontos pillér az euróövezet gazdaságainak a konvergenciáját kell, hogy előre mozdítsuk, és a nemzeti életékességbe tartozó kérdések területét kell összehangolni. Mert az a célunk, hogy versenyképesebbeké váljunk. A világgazdaságban úgy lehetünk csak életképesek, hogyha fokozzuk ennek a régiónak a versenyképességét. És a versenyképesség fokozása azt igényli, hogy az államadóságot leszorítsuk, stabilizáljuk a fizetőeszközünket, és a gazdasági, a szociális, illetve az adórendszereinket közelebb vigyük egymáshoz. Nem szabad szembeállítani a közösség és a kormány közi módszert. Úgy gondolom, hogy ez egy steril elméleti vita, és nem a polgárok valódi problémáit veszi tekintetbe. Ki kell alakítani egy európai megközelítést ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm, Lögrip asszony, Szikierszki úr a következő. Wyjątkowy zbieg okoliczności, bo będę mówił o tym samym temacie. Hmm, tisztelt elnök úr, én ugyanerről a témáról szeretnék felszólalni, ez teljesen véletlen. A versenyképességi paktum strukturális reformokat tűzött ki célul a versenyképesség fokozása érdekében az euróvezetben, hogy az euróvezet iránti bizalmat megnöveljük. Vannak hasznos rendelkezések ebben a paktumban az államadóság csökkentésére vonatkozóan, illetve a nyugdíjrendszerek reformjára vonatkozóan, de vannak veszélyek is, amelyek felmerülnek. Ez a kezdeményezés széleskörű konzultáció nélkül indult és ez felkeltette a gyanakvást, hogy Franciaország és Németország a partnerek nélkül egyedül indul neki ennek. Ez egy újabb kísérlet arra, hogy kétsebességes Európát hozzunk létre. Egyrészt lesz egy nagyon versenyképes szűk mag, és bár az euróban nem résztvevő országokat is felkérték a részvételre, ez tisztán taktikai megfontolásból történik. A paktum szigorú előírásai oda vezethetnek, hogy az euróvezet veszélyezteti majd az egységes piacot. Köszönöm, Szikierszki úr, ezzel az egyperces felszólalások végére értünk, mert Páramátájra asszony szerepelt még egy perces felszólalással, de nem látom az ülésterem